de präsidentin! sehr verehrte Damen und Herren! Hölgyeim és uraim! Kedves kollégák! Megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket megjelentettük, vannak erre reakciók, úgy látom, hogy nincsen, úgyhogy akkor elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvet.